So good uh, morning everybody. Jó reggelt kívánok! Kezdjük el kicsit később, mint szoktuk, az Emberjogi Albizottság ülését. Kérem, fogadjuk a napi rendet mára. Köszönöm. Azt is kérdem, hogy a január 23-24 ülés jegyzőkönyvet elfogadjuk-e el? Köszönöm. Akkor az elnöki közlendőkkel folytatjuk. Hadd tájékoztassam önöket arról, hogy múlt héten részt vettünk az Emberjogi Tanács ülésén Genfben. Nagyon érdekes ülés volt, teljes körű beszámolót adunk majd április 11-én erről, amikor a tárgyalt állásfoglalások ügyéről is tájékoztatjuk Önöket. Az egyik téma, amely felmerült, Myanmar kérdése volt Genfben is, napirendünk szerepel is Myanmar többféle formában. A szakbizottságunk április első hetében kiutazik majd oda, meg egy nagy számú delegáció vált össze. Aztán egy, GSP, általános tarifa preferencia megállapodás van tárgyalásban a kibővített elnökség egyetértés alapján levelet írtam az INTA szakbizottság elnökének, a bizottságunk nevében, koordinálva az összes politikai frakcióval, annak érdekében, hogy a fő aggájainkat kiemeljük az emberi jog területén. Ez az AFET ülését látogató burmai elnök, illetve miniszt, külügyminiszter előtt is felvetettük az emberjogi kérdéseket, nem, nem mindegyiket, ugyan ám nagyon súlyos módon sértik meg sok esetben az emberi jogokat, a kormánynak nagyobb figyelmet kell szentelnie a helyzet javítására. Ebben a levélben azt is hangsúlyoztuk, hogy amennyiben a Myanmari kormány nincs abban a helyzetben, hogy javítson az emberi jog helyzeten, az meg kell jelenjen a GSP plusz tárgyalásakor, illetve hát abban, hogy megadjuk-e vagy sem ezt a kedvezményt Myanmarnak. Az elnök, illetve a külügyminiszter tájékoztatója alapján az a benyomásom támad, hogy átérzik az emberi jogi helyzet fontosságát. A külügyminiszter fő agája abban fogalmazódott meg, ugyanakkor, hogy az EU támogatását megszerezze ahhoz, hogy Genfben kevesebb figyelem forduljon Myanmarra. Tehát igyekezett egyik napi pontról a másikra áttolni a figyelmet. Ugyanakkor Genfben a diplomaták és a civil szervezetek rámutattak, hogy nem ez a fő kérdés. Számunkra a fő kérdés az, hogy ott helyben javuljon az emberjogi helyzet. Mondta, ha más napi pontra tennénk át, akkor, e, akkor két-három év múlva el, el kicsúszna az, ez az ország a figyelem központ, középpontjából, hol ott, ott kell legyen. Azt is hallottuk, hogy az ILO-val a kényszermunka megszüntetéséről tárgyalásokat kezdtek, meglátjuk, hogy valósul ez meg, tudnék abban hiányosságok vannak. Genfben még azt is hallottuk, és fel is tettem a kérdést a külügyminiszternek, valamint az ENSZ emberőgi főbiztosának, feltettem a kérdést, tudnék, marban egy irodát akarnak nyitni. Ez pozitív fejlemény, ugyanakkor a Myanmari diplomaták Genfben, és maga a külügyminiszter is az AFET ülésén nem tudott beszámolni arról, hogy ez pontosan mit is jelent majd nyomást kell gyakorolni rájuk, hogy mielőbb aláírják az előzetes megállapodást ennek az irodának a működéséről, Myanmar, a Myanmari fél részéről. Ennyit akartam mondani Myanmarról. Aztán sajtónyilatkozatot adtunk ki a Maldív szigeteki, egy Maldív szigeteki bírósági tárgyalás ügy, büntetés ügyében, ahol egy 15 éves kiskorú erő, nem erőszak áldozatát korbácsolásra ítélték. Ez számunkra elfogadhatatlan, és figyelmet kell szentelnünk, valamit fel kell hívnunk, fel kell szólaljunk ez ellen. Ezt megtettük. Azt is sajnálattal látjuk, hogy Japán három embert kivégzett, az új Abu miniszterelnök új kormánya hivatalba lépése után, ezt felvetettük a japán diplomaták előtt, Genfben. Attól tartunk, hogy további kivégzések lesznek majd. 137 halára ítélt van síralomházban, és tartunk attól, hogy őket is kivégzik, tovább tárgyalunk a japán félel erről. Aztán találkoztunk a Litvánia EU-ba delegált nagykövetével, ő kért találkozót, hogy körbejárjuk az emberi jogi kérdéseket a litván soros elnökség elindítása előtt. A keleti szomszédságpolitika tárgyában novemberben lesz majd egy konferencia, ahova a Droát is meghívják, és más mellék találkozókat is terveznek e konferencia kapcsán ombudsmanokat is meghívunk nagyon gyakran. Aztán egy külön Szaharov rendezvényt is terveznek, illetve tervezünk, de a litván elnökség is támogatja, meglátjuk, mikor lesz ennek az időpontja. Feltételezi, hogy a pénzügyi eszközökről folyó három oldalú tárgyalások során, beleértve a demokrácia és emberi jogok eszközt, az intézményközi háromoldalú meg beszélés nem zárul le az ír elnökség során, hanem a litván elnökséget tovább vigye ezt a témadossziét. Felvetettem azt a kérdést is, hogy vajon ö, mérlegelik-e azt, hogy az EU jó, EU jó stratégiát dolgozzon ki a nők elleni erőszak elleni harcban. Ez már régóta esedékes, a litván elnökség képviselő, a nagykövet megerősítette ezt. Aztán Androa szervez egy korrupció ellenes workshopot, a jelentés szerzője vezeti, a magán és közszektorban való korrupció az EU-ban és harmadik országokban címmel. Úgy hallottam, nagyon produktív, eredményes workshop volt ez a Transparency International hozzájárulásával, hozzászólásaival, mint a bizottság támogatásával. Várjuk hogy az ott megfogalmazott javaslatok meg is jelenjenek majd a jelentésekben. No, ennyit szerettem volna elmondani elnöki közlendők gyanánt, most pedig első napi rendi pontunkra térünk át a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban tett delegációs útról való beszámoló lenne ez. Talán emlékeznek rá, hogy volt egy találkozónk a parlament delegáciával egyetemben, Macedóniában. Ugyanakkor ők úgy döntöttek, hogy nem utaznak ki, mert egy nagy, a legnagyobb ellenzéki párt bolykottálja a parlamenti választásokat. Mi viszont úgy döntöttünk a magunk részéről, hogy mi megyünk. Aztán volt még egy gond, Vajdara asszony a delegáció vezetője beteg lett. Richard Howitt vette át a vezető tisztet ami szakbizottságunkból, valamint az AFET jelentéstevője is. Széles körű szerepet vállalt a delegáció útja során. Látnunk kell azt is, hogy válság van az országban, a Macedón Parlament már decemberben jelezte a problémákat, illetve a legnagyobb ellenzéki párt bolykottálja a parlament működését és parlamenti üléseket. Ez volt a gond, ahol mindenhol, mindenhol felmerült. De mindezt majd olvashatják írásban, hiszen megszületett a delegáció útjáról szóló beszámoló. Emberjogi kérdésekkel, sajtószabadság, szólásszabadság, diszkrimináció harc, a roma közösség helyzete voltak azok a fő témák, amelyekkel foglalkoztunk, és amelyek a jelentésben is megjelennek. Köszönöm szépen Richard Howittnak, hogy vezette a delegációt. Aztán az EU bővítési biztos, biztossal Füle úrral, illetve Buszek volt parlamenti elnökkel együtt jó híreket hoztak abban fogalmazódik ez meg, hogy sikerül dűlőre jutni a parlamenti munka elindítására vonatkozó megállapodás tárgyában. Szívesen hallgatjuk Önt, Hajt úr, kérem, vegy át a szót. Uh, Először is köszönöm szépen, kedves szavait, elnök asszony. Megpróbálom uh, ezt uh, megfelelő Eh, kedvességgel viszonozni a titkárságnak, és köszönetet mondom, mondok, hogy segítette a delegáció munkáját. Minden frakció képviseltette magát a munkatársaikkal, és nagyszerűen fogadtak minket Skopjében. Nagyon jó csapatunk volt tehát az a bizottság részéről, egy olyan országban voltunk, ahol nagyon jól tudtunk együttműködni, ezt szerettem volna elsőként leszögezni. Másodszor, ahogyan ön is elmondta, most, hogy két héttel mögöttünk van a látogatás, fontosnak tartjuk, hogy folytatása is legyen ennek a munkának, és jó hírről is be tudok számolni. Egy megállapodást sikerült kötni a két legfontosabb párt között az országban, és ennek nyomán ki tudják vizsgálni egy vizsgálóbizottsággal a karácsony körüli eseményeket, és ebben az összefüggésben hozzájárultak a pártok, hogy bizonyos témákban tárgyalásokat kezdenek politikai választási reformok továbbviteléről és ezen az alapon az ellenzéki pártok hozzájárultak ahhoz, hogy lezárják a választások bolykotját, és visszatérjenek a parlamenti székeikhez, és egy kicsit büszke is vagyok arra, hogy szerepet játszottunk ennek a megállapodásnak a kialakításában, nem volt könnyű feladat. Nagyon fontos, hogy megtartsuk az érintettek bizalmát az országban, ezért nem is tudok mindenről beszámolni, hogy ők továbbra is nyitottak legyenek velünk és őszinték, de nagyon lényeges, hogy reálisan gondolkodjunk erről a helyzetről. Politikai válság alakult ki ebben az országban, több hétig tartott ez, és nagyon lényeges dolog, hogy előrelépést sikerült elérni a megállapodás felé, ez üdvözlendő. Itt is el tudom azt mondani, amit ott elmondtam, hogy az Európai Parlament részéről, az Európai Unió részéről büszkék vagyunk abban, büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk ennek az országnak a politikai viszonyainak a rendeződését, és ez felelősség is számunkra, de nyilván a legnagyobb felelősség magukra az ottani politikai szereplőkre hárul, és a politikai pártokra. Nagyon fontos, hogy ők felül tudjanak emelkedni azokon az akadályokon, amelyek az együttműködés útjában állnak. Továbbra azt is gondolom, hogy nagyon lényeges, amikor van egyfajta megoldás egy konfliktusban, egy megállapodás, hogy ne kelljen folyamatosan értelmezni és újraértelmezni a megállapodást. A megállapodás megszületett, ezt nyilvánosságra is hozzák. Nyilván sokféleképpen lehet ezt értelmezni, de én is sok mindenkivel egyeztetem arról, hogy szerintük mit jelent a megállapodás. mindenkinek csak azt mondom, hogy olvassák el, hiszen eléggé világos az európai perspektívába elhelyezte valahol ezt az országot ez a megállapodás, és lehetővé teszi az országnak, hogy új politikai úton induljon el, a reformokat támogatja, a legfontosabb reformokat, amelyek a vizsgálóbizottság munkájára vonatkoznak, a választási reformra, illetve az ajánlások végrehajtására, az OECD ajánlások végrehajtására, és készen állunk arra, hogy egyeztessünk a bizottság tagjaival ezeknek a reformoknak a végrehajtásáról. A szólásszabadság szempontjából nagyon lényeges, hogy visszahozzák az egyeztetésbe a, a média szereplőit, már történtek bizonyos intézkedések, illetve A választási ütemezésről is szó van a megállapodásban a helyi választások tekintetében, és így az ellenzéki pártok is bemutathatják jelöltjeiket kellő időben. És egyeztetésekre is sor kerül majd, ezért mi szeretnénk, hogyha előítéletek nélkül tudnánk a, a választások ütemezéséről egyeztetni. Az OECD, ODIHR ajánlások alapján tudnánk eljárni. Egyébként ezekről a, az utókövetési jelentésben is szó lesz. Az Európai Unió részese ennek a megállapodásnak a biztossal részt vettünk ebben a folyamatban, és ebben a hónapban is folytatódik egyébként a magas szintű egyeztetés. Nagyon lényeges, hogy a reformnak a lendülete megmaradjon, és, Euró- és április tájékán lesz a következő forduló, amelynek alapján a tanács lehetőleg még fontosabb szerepet kap az ország politikai stabilizálásában és az EPP-nek, EPP-nek készített jelentésemben is szerepel, hogy a parlament saját előrehaladási jelentéséről lesz majd egy szavazás, és továbbra is konstruktívan és pozitívan viszonyulunk ehhez a témakörhöz. Mindezzel együtt be fogjuk mutatni majd a jelentés szövegét a mai napon. Nagyon sokan vannak, akik majd elolvassák ezt a szöveget, és megpróbálják ebből kihámozni, hogy az Európai eh, Parlament mit gondol a megállapodásról és a politikai válságról. Támogat, a, tám, a titkárság támogatásával úgy eh, dolgoztunk ezen a jelentésen, hogy eh, nem tartalmaz ez észrevételeket vagy következtetéseket, hanem egy tény alapú, kiegyensúlyozott jelentést kívántunk készíteni, amely egyik fél mellett sem áll ki, nem részle, részrehajló, de természetesen a, abban reménykedem, hogy senki nem fog olyan következtetéseket találni a jelentésben, hiszen ez nem is a szándéka, hogy amely ítéletet fogalmaz meg a megállapodás feleivel kapcsolatosan, úgy érezzük, hogy ez a jelentés hasznos lesz a többi kolléga számára is, hogy ismeretében legyenek a tényeknek és a napirenden lévő kérdéseknek. Az utolsó gondolat, amit a jelentéssel kapcsolatosan el szeretnék mondani, a szélesebb emberi jogi helyzet összefüggésében kell vizsgálni ezt a helyzetet. Ez az albizottság nagyon fontos szerepet játszik a csatlakozás előtt álló ország politikai életében, és mivel ez ilyen jelentős politikai válság, ezért a delegáció munkája is nagyon fontos szerepet kapott, a demokrácia megfelelő működése, illetve a parlament tisztelete, a parlamenti szabályok, jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság, az emberi jogok alapvető szabályának a betartása, ez mind nagyon lényeges számunkra, és ez a jelentésben is említésre kerül, ezért a jelentésben szerettünk volna tükrözni, hogy milyen széles körűek voltak ezek az egyeztetések, hogy a delegáció valóban szerepet kaphasson az ügy előmozdításában és a politikai válság megoldásában, hiszen az ország nagyon sokféle reform erőfeszítésen dolgozik az emberi jogok kapcsán, és nagyon részletes egyeztetéseink voltak különböző újságírókkal, a szólásszabadsággal kapcsolatosan, és számunkra nagyon hangsúlyozták, és ezt az üzenetet szeretném most átadni, hogy a kormányjal való egyeztetés során nekik van egy cselekvési tervük. Ők pontosan tudják, hogy milyen lépésekre van szükség a szólásszabadság érvényesítése érdekében az országban, és én úgy érzem, hogy ez nagyon pozitív lépés a tekintetben, hogy különösen a sajtószabadság hogyan érvényesül az országban. Például az államilag támogatott hirdetések tekintetében itt is kiegyensúlyozottabb és objektívebb értékelésre van szükség, és ezen dolgozik az Európai Bizottság és az Európai Parlament is. Természetesen egyeztettünk a miniszterelnök helyettessel is, és ez is hozzájárult a, a politikai válság részleges rendezéséhez. The progress that they are making. Óriási előrehaladást sikerült végül is elérni az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében. Ez számunkra az egyik legfontosabb kérdés, és múlt augusztusban is voltak ezzel kapcsolatosan fejlemények. Erről egyeztettünk a miniszterelnök helyettessel is. Ez nyilván szerepet kap a helyi választásokon is ez a téma, vagyis nagyon fontos, hogy a helyi jelöltek gyakorolhassák a választásokon való részvételükre irányuló jogot, és azt is tudni kell, hogy ebben az összefüggésben nagyon jelentős tiltakozások zajlottak az országban, és a parlamenti társbizottságunk munkájának összefüggésében Találkoztunk az ottani testvér bizottságunkkal, és ami számunkra ebben lényeges volt, hogy még a kormányzó koalíció számára is lényeges volt a, az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása, illetve az LGBT jogok biztosítása, és volt egy olyan vita, ahol lehet, hogy nem értettek egyet teljesen az európai megközelítéssel, de még a kormányzó párt is kifejtette, hogy fontos számukra ez a vita, és leszeretnék folytatni ezt a vitát, és nyilván számunkra is ez nagyon lényeges szándék. A belügyminisztériumban az a romák etnikai profilalkotásával kapcsolatos, besorolásával kapcsolatos kérdésekről egyeztettünk, ez nagyon problémás terület, nekünk ezzel kapcsolatosan is súlyos felelősségünk van, hiszen a bővítése váró országok esetében gyakran így tudunk nyomást gyakorolni a kormányzatokra, és kiderült, hogy valóban volt ilyen etnikai alapú besorolás vagy felmérés, de egyeztetünk a roma szervezetekkel is, és többet meg sikerült tudnunk erről a kérdésről. Az igazságügyminiszterrel is egyeztettünk, és ő kötelezettséget vállalt, hogy a vállal választási jogra vonó ajánlásokat teljes mértékben be fogják tartani. Úgy érezzük, hogy ez is nagyon hasznos volt volt egy nagyon hasznos megbeszélésünk az ombudsmannal és a diszkrimináció ellenes bizottság vezetőjével. A börtönökkel kapcsolatosan, és nagyon lényeges, hogy az országban ez már elvárás, ami kezd kialakulni, hogy a nemzetközi ajánlásokkal ne, összhangban lévő módon kezeljék a börtönök és egyéb fogvatartási intézményeknek a lakóit, úgymond. A diszkriminációval kapcsolatos kérdésekben is előrehaladás sikerült elérni, erőforrás problémák is természetesen vannak, de nincsen kétségem, hogy a a bizottság képviselői jó szándékkal járnak el, egyébként eh, sikerült is előrelépést elérni, de a diszkrimináció ellenes és az LGBT jogok eh, nem szerepelnek jelenleg eh, még a jogszabályokban, ezért ezt a kérdést is nagyon fontos előmozdítani. Végül pedig um, volt egy találkozónk, amikor az emberi jogi civil szervezetekkel egyeztettünk a, az úgynevezett stigmatizációs problémáról, és ez is nagyon lényeges témakör volt az emberi jogi egyezmény tekintetében az ország dolgozik ennek az egyezménynek az elő az aláírását, a fogyatékosok jogával kapcsolatos egyezményt már aláírták, illetve a nők elleni erőszak elleni egyezményt már aláírták, de még nem ratifikálták. A második időszakos felülvizsgálati folyamat jövő januárban kezdődik el, ez is nagyon lényeges alkalom lesz arra, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos előrehaladást nyomon tudjuk követni. A látogatás teljes problém, programját tartalmazza a jelentés, illetve egy sajtónyilatkozatot, amelyet február 15-én tettem. Továbbra is kitartok minden szava mellett ennek a sajtónyilatkozatnak, de tudatában kell lenni annak, hogy azóta fejlemények történtek, megtörtént a megállapodás aláírása, és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen nagy figyelem irányul erre az országra itt a parlamentben is. Ez egy kis ország, de nagyon lényeges, hogy megkezdődjenek a tárgyalások az EU tagsággal kapcsolatosan, és ebben az összefüggésben a reformokat, az emberi jogi reformokat kell ösztönözni, és az országnak ezeken a területeken segítségre van szüksége, el kell kezdeni a tárgyalásokat, és az Emberi Jogi Bizottsággal való egyeztetések számomra ezeket a várakozásokat megerősítették. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm ezt az átfogó beszámolót. Kérdezem, hogy kollégák közül kívánna valaki hozzászólni. Két megjegyzésem lenne. Amikor a sajtos szabadságról beszélt a régióban, most eszembe jutott, hogy június 19-én a szólásszabadság, a média szabadsága a Nyugat-Balkánon témában tartunk egy rendezvényt, tehát ez tulajdonképpen eh, a Nyugat-Balkánnal foglalkozó konferencia lesz. A másik dolog, a belügyminiszterrel tárgyaltunk a romákkal kapcsolatos eh, profil készítésről, a menekült, eh, menekült romákról van szó, akik menedékjogot kérnek. Az Európa Tanács emberjogi biztosa nagyon keményen elítélte ezt a gyakorlatot. Hozzánk is fordult, és kérték, hogy Füle biztosnak vessük fel ezt a problémát. Az Európa Bizottságtól, a bővítési főigazgatóságtól Vándi asszony van itt. Gondolom, hogy ő is, ha lehet röviden, hozzá kíván szólni ehhez. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Tényleg nagyon rövid leszek. Csak megerősíteném azt, amit Hajt úr elmondott. Azzal kezdeném, hogy Hajt úr és Buzek úr kulcsfontosságú szerepet játszottak abban, hogy a politikai válságról most már tudjuk, hogy ennek a jelentőségét nem lehet alábecsülni. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen elkötelezetten foglalkoztak ezzel a folyamattal. A politikai válság beárnyékolt más kérdéseket, ez igaz. Én megismétlem, hogy mi folytatjuk a munkánkat, és e, e, minden havitur által említett területre nagyon odafigyelünk. A következő hetekben és hónapokban nagy figyelmet fogunk szentelni több kritikus fontosságú kérdésnek, tehát szólásszabadság, médiaszabadság, jogállamiság és az okridi keret határozat e, megvalósítása. Be fogunk számolni az Európai Tanácsnak, az Európa Tanácsnak a tavaszi jelentésünkben, ahogyan ezt a tanács kérte tőlünk decemberben. Nagyon köszönöm. Ilcsef kollega is itt van velünk. Ön is a Fájrom delegáció tagja volt. Igen, valóban, elnök asszony. és bulgárul az anyanyelvemen folytatom. Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Howitt úrnak. Nagyon aktív munkát végzett, nagyon értékes munkát, amivel hozzájárul ahhoz, hogy Macedónia integrálódhasson az Európai Unióba. A munkájának középpontjában egy olyan kérdés áll, ami nagyon fontos és nagyon bonyolult, nagyon fontos a régió és egész Európa számára is. Ugyanis egy kis országról van szó, egy nehéz, bonyolult régióban csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, és így példával szolgálhat azon szomszédos országainak, amelyek ugyanezt az utat kívánják járni és követni kívánják. Ezért ajánlatos támogatást adni ennek az országnak, de egyidejileg le kell szögeznünk azt is, hogy még nagyon alaposan elemeznünk és értékelnünk kell azt, hogy a tagjelöltek készen állnak-e a csatlakozásra, mindesorolva Macedóniát is. És ebben az összefüggésben szeretnék én is néhány ajánlást felsorolni. Amikor ellátogatunk eh, ilyen országokba, akkor nagyon fontos, eh, hogy a legszélesebb körben tájékozódjunk, eh, többféle információs forrásból tájékozódjunk. Ugyanis a jelentés, illetve a megállapítások, amelyek elhangzottak, ebből úgy éreztem, hogy néhány fontos információ forrásból nem tájékozódtak az emberi jogokkal kapcsolatban. Nem hallottam például azt, hogy lett volna találkozó a bulgár, Macedóniában élő, élő bulgár kisebbség képviselőivel, vagy a bulgár kulturális klub tagjaival vagy hogy találkoztak volna olyan emberekkel, akikkel szemben jogsértéseket követtek el, vagy olyan emberekkel, akiket megfosztottak attól a joguktól, hogy tisztességes eljárásban részesítsék őket, bírósági eljáráshoz fordulhassanak. Miért teszem fel ezeket a kérdéseket? Ugye valaki mondhatja azt, hogy most miért kell beszélnünk a Macedóniában élő bulgárokról? Hogy tegyek egy fontos megállapítást. Néhány évtizeddel ezelőtt azok a bulgárok, akik eh, Macedóniában éltek, nos a számuk 1,2 eh, millió volt. Ez már egy elég jelentős szám. Eh, most őket macedonoknak titulálják, és százezer olyan ember, aki ragaszkodott ahhoz, hogy megőrzi a mm, nemzeti identitását és a nemzet tudatát, és kérte azt, hogy bulgár személyazonossági dokumentumot kap, kapjanak. Most 80 ezeren már kaptak közülük bulgár útlevelet, de őket diszkriminálnak abban az országban, ahol élnek, azaz Macedóniában. Amikor a, romáról, a, rom, a romákról, be, romákról beszélünk, vagy a bosnyákokról, vagy az albánokról, Nos, kisebbségekről beszélünk ilyen esetben, de itt van e mellett ez a nagyon konkrét eset, olyan macedón állampolgárok, akiknek bulgár útlevele van, olyan macedón állampolgárok, akik ki vannak téve fenyegetéseknek a munkahelyükön, és ha mondhatjuk azt is, hogy pszichés nyomás alá is helyezik őket, csak azért, mert ők bulgároknak tartják magukat. Még akkor is, hogyha mondjuk egy bírósági eljárásra kerül sor, nagyon furcsa ítéleteket hoznak bulgár útlevelek tulajdonosaival szemben. Hagy mondjuk el egy példát. Egy nőtől elvették a gyermekét azért, mert a bírósági eljárásban kiderült, hogy bulgár uh, útlevele van, az apának ítélték a gyermeket, csak azért, mert az anyának bulgár útlevele volt. Amikor tehát uh, Macedóniáról beszélünk, akkor uh, ez az értékelésünk legyen teljesen alapos. Köszönöm szépen! Az utolsó találkozónkon a macedon delegációval megvitattuk a bulgár kisebbség kérdését. De azt gondolom, hogy Richard Howitthoz is intézte ezt a kérdést. De közben eh, a volt, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság nagykövetére nézek, eh, Lebrov úr, Nagykövet úr itt van velünk, kevés az időnk, de megvannak az általános szabályaink, gondolom erről tájékoztatták önt, maximum három perces lehet minden hozzászólás. Még rövidebb lesz három percnél is, mondja a nagykövet úr, hiszen tényleg kevés az idő. Nagyon köszönöm, köszönöm, hogy meghívtak ide, hogy meghallgathattam Howitt úr, európai parlamenti képviselő beszámolóját. Nagyon rövid leszek. Szeretném elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk Howie úrnak, nagyon komoly, őszinte, reális a hozzáállása a macedóniai fejleményekkel kapcsolatban, beleértve az emberi jogokat, és azt is, hogy személyesen is hozzájárult ahhoz, hogy az úgynevezett politikai válság megoldódjon Macedóniában. A parlamenti ellenzék most már részt vehet az ön, helyi önkormányzati választásokon. Hajtúr munkáját értékelve azt mondhatjuk, hogy ő, ő minden kérdéssel foglalkozik, és mindenre kitér, amikor a jelentését megírja. És szeretném még egyszer megköszönni a munkáját. Örömmel várom, hogy ugyanígy folytatódjon ez a munka. Köszönöm szépen, és most Richard Howitt. Köszönöm a kedves szavakat a parlament nevében, és ennek az albizottságnak a nevében jártunk eh, ott, tehát a köszönet az egész parlamentet illeti, nem csak engem. Köszönöm a nagykövet úrnak, amit eh, mondott, eh, és Ilcsef kollégának mondanám a következőt. Nyilvánvaló, hogy a biztos kérte fel a parlamentet is, hogy erre a delegációs útra. Nagyra értékeljük ezt. Nagyon kemény munka volt valóban, és én azt tapasztaltam, hogy nagy megtiszteltetés volt találkozni vele, és az Európai Bizottságot, az biztos urat személyesen is köszönet illeti. Hogy az első hozzászólásomat illeti, tudom, hogy eh, sok ország eh, van a nyugat-balkáni térségben, mindegyik fontos eh, kérdéseket vet fel, és június 19-i konferencián én nagyon szeretném, hogyha az újságíró szövetség is képviseltetetni magát, mert ők nagyon konstruktív szerepet játszottak, és nagyon jó lenne, hogyha az érveiket ebben a széles kör, szélesebb körben is elmondhatnák. Tudom, hogy ez nehéz döntés, de hogyha ezt mérlegelni tudja, azért nagyon hálás lennék. Ilcsev úr, és néhány kollégája, akikkel több megbeszélést is folytattam, és ezek a megbeszélések folytatódni fognak, hiszen jelentés tevő munkám egy része, hogy őket is képviseljem, és minden pártot. Ebben nagyon komolyan veszem a kötelezettségemet. Megelőző alkalmakkor is találkozhattam a bulgár kulturális klub képviselőivel Skopjéban, és a mostani látogatásom során az Emberi Jogi Albizottság delegációjával, amikor ott jártunk, akkor találkoztunk valakivel, aki azt mondta, hogy aki tud, akinek a titulusa, nagyon elegánsan megfogalmazva, hogy az ország lakosságának kevesebb mint 20%-et képviselő kisebbséget képviseli. Nemre találkoztunk a Macedóniában élő albán kisebbség képviselőivel is, és a bulgár nemzeti identitáshoz ragaszkodó kis emberek képviselőivel is találkoztunk, és megbeszéléseket folytattunk velük is. És biztos vagyok, hogy örülni fog, ha elmondom, hogy amikor utoljára Skopjében jártam, akkor a bulgár nagykövet meghívott engem a bulgár nemzeti ünnep megünneplésére, ami fantasztikus élmény volt, és az elnök is ott volt, a külügyminiszter, és egy alternatív megközelítést mutattak be Szofia és Skopje kapcsolatára vonatkozóan. Nagyon örültem annak, hogy láthatom azt, hogy milyen sokan voltak ott, és milyen jó légkörű volt ez az ünnepség. Egy éjszaka, egy este persze nem lehet minden csoporttal találkozni, de megpróbáltam kiegyensúlyozottan összeállítani a programot. És ön is tudja, hogy mi az én véleményem. A helyzet nem tökéletes ebben az országban, sem melyik tagjelölt országban sem tökéletes a helyzet, és ezért segítjük őket a demokrácia további erősítésében de ez az ország azért bebizonyította azt, hogy képes arra, hogy egy nagyon nehéz helyzetet azért kezeljen. Az Európai Tanácsban is vannak kihívások, amelyeket kezelni kell, és az önök országai is kérik ezeknek a e, problémáknak a megoldását, mert júniusban megnézzük, hogy mi történik az országban, mire képes az ország, és akkor mi is meg fogjuk mutatni, hogy mi mire vagyunk képesek, hogy a kihívásokra válaszoljunk. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentést, illetve azt is, hogy az emberi jogokra összpontosítottak, és természetesen azért is gratulálok, hogy sikerült nyílbeütni a megállapodást. Most pedig eh, a tibeti régióban eh, az emberi jogi helyzetről eh, szeretnénk beszélni, ez a következő napi rendi pontunk. Kérem, hogy a delegáció képviselője foglaljon helyet a pódiumon. Azért azt elmondanám, hogy rendszeresen egyeztetünk a kínai emberi jogi helyzetről általánosságban. Kínában február 22-én, 27-én az talán legfontosabb kínai aktivisták, tudományos élet képviselői felszólították Kínát, hogy reformokat hajtson végre, illetve írja alá az nemzetközi egyezményt a polgári és emberi jogokról. Több mint százan aláírták ezt a nyílt levelet, és a nyílt levelet támogatta több prominens személyiség is, bloggerek és az interneten működő személyiségek. Egy erősen megfogalmazott nyílt levél ez, amely az Euró- a kínai politikai reformokat sürgöti, sürgeti, tartalmas, demokratikus választásokat, változásokat előidézendő. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mennyire lényeges, hogy független igazságszolgáltatás legyen, és valódi, tartalmas, demokratikus változások. Most ezzel megadom a szót a delegáció tagjainak, Kirti Rimpocse tibati, tibeti lámának, aki a Kirti apátság vezetője, Úgy gondolom, hogy nagyon elismert személyiségű, és az egyik legfontosabb személyiség a tibeti közösségben is. Üdvözlöm! A parlamentben, különböző állásfoglalásokban, illetve amikor találkozunk és a kínai helyzetről egyeztetünk, akkor sokszor foglalkozunk a tibeti helyzettel. Az elmúlt két évben több mint száz tibeti hajtott végre úgynevezett önégetést, és nagyon sokan közülük, akik nyilvánosan elégették eh, magukat, putista szervez, szerzetesek voltak, eh, vagy apácák, fiatalok, földművesek, eh, de gyakran tinédzserek is. Ezek az esetek különböző helyszíneken történtek Tibetben, és sok, sokan a számüzetésben élő közösségből is elkövettek ilyen önégetést illetve a kirti szerzetes rendtagjai közül is előfordult ilyen eset. Sokan elmondták, hogy ezek izolált, elszigetelt események, illetve hogy nem Tibetben történtek, erre hivatkozott a kínai kormányzat. Az elmúlt néhány hónapban a kínai bíróságok az önégetésekkel kapcsolatosan gyors eljárásban bírósági eljárásokat tartottak, és sokan börtönbe kerültek izgatás miatt. A legutóbbi bírósági döntés március másodikán történt vasárnap, annak nyomán, hogy az önégetések eh, kérdésében a bíróság tehát ekkor és döntést hozott, ennyit mondtam volna el háttérként, és most szeretném ő eminenciáját, eh, Ketin Ripos eh, Rimpocsét felkérni arra, hogy az emberi jogi helyzettel kapcsolatosan mondja el álláspontját. If, uh, the presentation. Németül. tibeti nyelvről angolra lesz majd tolmácsolás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani a technikai részleteket. Kirti Rimpocse be, fogja mutat, be fog mutatkozni a parlamentnek először, ezt fordítani fogom angolra, illetve majd felolvasom az ő nyilatkozatát, amit gondolom mindenkinek eljuttattunk és azután Kirti Rimpocse néhány gondolatát majd megosztja velünk, és ezután következik majd eh, a, az eszmecsere. Tuda, ruwa mi tuda na zogo zunzi shoda, ennyi nimbu eh, da nambaso zinji la, ani tomar samzu daya da, ani nem nga la, xie kukab na, tila tushi First of all, Először is szeretnék köszönetet mondani az Emberi Jogi Albizottságnak és az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy kifejtsem álláspontomat a tibeti helyzetről. Tone, kicsit engedély, tisztultan kancsisán nem batok I'd like to apologize. Engedjék meg, hogy elnézést kérjek. Mivel nem beszélek angolul, ezért tolmácsolásra van szükség, és természetesen ez időigényes dolog, ezért elnézést kérek. Um, Madam Ahogyan az elnök asszony is elmondta bevezetőjében, Kirte Rimpocse a nevem. A tibeti Nába régióból érkeztem. I came into exile 1959 óta számüzetésben élek, azóta csak egyszer, 1985-ben tudtam meglátogatni Tibetet. Gyonszegi, eh, szerzett narkotik bombáta neviszakultisadéjar. Önök is tudják, a Kirtin Naba térségben történtek eddig az önégetéses incidensek a legnagyobb számban. So as far as we know, uh, as of... Amennyire tudjuk, a mai napig 107 önégetéses eset fordult elő Tibetben. Okay. So uh, self Ezek az önégetések uh, azért történtek, mert uh, a kínai hatóságok a tibeti fenség egészében elnyomó politikát érvényesítenek. So I have Egy nyilatkozatot készítettem az Európai Parlament számára, és szeretném, hogyha a tolmácsom felolvasná ezt, hogy ezzel is időt takarítsunk meg. So here is the statement. A következő a nyilatkozat. Tibet független nemzet volt egészen 1959-ig, és ezt a történelmi tényt nem lehet eltagadni. Tibetet úgy, úgy ismerik, mint az a világ tetejét, és évszázadokon keresztül Tibet békés térség volt, és békés kapcsolatot tartott fel fenn szomszédaival. Tibet Amdú tartománya szülőföldem, és itt 2009-ben történt az első önégetés. Három generáció során Nabában az emberek elviselhetetlen elnyomás alatt éltek 1935 óta, amióta a vörös hadsereg bevonult évetbe. A kínai kormány nagyon eh, súlyos elnyomatásban tartja a tibetieket, és a kínai eh, biztonsági szervek 2007-ben tüzet nyitottak a tüntetőkre. A kirti apátságot eh, gyakorlatilag börtönnél alakították át, hiszen a szerzeteseket fogva tartották, ez két alkalommal is már megtörtént, és ez súlyos válságot idéztek elő Kibetben. A kínai megszállás miatt a tibeti kultúra és nyelv a kihalás szélén áll. A kínai kormányzat megtagadja a legalapvetőbb emberi jogok érvényesülését, és különböző politikákat fogad el, hogy a tibeti identitást megszüntesse, eltörölje. A helyi ökológia is nagyon törékeny, megpróbálják születésszabályozással korlátozni a tibeti lakosság növekedését, és a halálozási arány pedig azért magas, mert az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat is megtagadják a népességnek. Népesség áthelyezéseket végeznek el, illetve ezzel el veszélybe sodorták a tibeti kultúrát, vallást, a tibeti nyelvet, amely szívelek a tibeti kultúrának. A tibeti tradíciókat és életmódot próbálják eltörölni, és szolgaságba akarják taszítani a tibetieket a biztonság nevében, nincsen egyenlőség a bíróságok előtt a kínaiak és tibetiek között, sem pedig a foglalkoztatásban. Az egyenlőtlenség politikája gazdasági különbségekhez is vezet. Hamis ígéreteket tettek Tibet számára gazdasági és egyéb fejlődési, fejlesztési területeken. Mind a három tartományban a tibetiek elvesztették hitüket a tárgyalásban a kínai vezetőkkel, és egyetlen eszközük maradt az önégetés. Hat millió tibetiről beszélünk, akik Tibetben és Tibeten kívül élnek. Az említett 107 tibeti nem erőszakosan járt el, de a kínai kormányzat folyamatosan őrületként, szeparatistaként, terroristaként emlegeti őket. Az önégetők, ha túlélték, akik túlélték az önégetést, őket elfogták, és gyakran halál, agyonverték őket a kínai hatóságok. A kínai hatóságok barbár módon jártak el, azzal, hogy a családtagokat is megbüntették, és azt állították, hogy ők buzdították őket önégetésre, elfogják a családtagokat, és, és súlyosan megkínozzák őket. 2013. január 21-én egy személyre em, ö, büntetést róttak, azután ezt két évvel felfüggesztették, másokat három évre megfosztottak politikai joguktól. A Ganzó tartományi bíróság három 12 éves börtönre ítélt az égetésekben résztvevő személyeket, elégtelen bizonyíték alapján a CCTV-n pedig különböző tájékoztatásokat adtak a külvilágnak, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. Az önégetők családtagjait is elítélik, koholt vádak alapján, eh, és megtagadják nekik a jogi képviseletet. Ezért eh, a nemzetközi közösséghez kell fordulnunk, hogy eh, tegyen intézkedéseket ezeknek a tibeti személyeknek a megmentésére, hiszen ők bizonyíték nélkül állnak most bíróság eljárás alatt, a kínai kormányzat előtt a tibetiek és a vallások és kultúrájuk tiszteletlenség tárgya és elnyomás tárgya különböző formákban érvényesül ez. A kitelepítések politikája gyógyíthatatlan sebet okoz Tibetben, olyan országokban is, mint Kína, Nepál, Bután, Burma és Tájla, Tájföld. Ezekben az országokban is súlyos következményei vannak ezeknek az intézkedéseknek, és veszélybe sodorják több ezer nomád és földműves életét, akik a szomszédos országokban élnek. A himalájai térségekben gátakat építenek, amely ami szintén eh, az érintett országokban több millió ember életét, eh, megélhetését veszélyezteti. Az elmúlt 60 évben eh, zajló elnyomás nyomán nem is nagyon lehet tudni, hogy hány katonai bázist és légibázist alakítottak ki ezekben az térségekben, pusztító fegyvereket helyeztek el a tibeti térségben, és ez a szomszédos országoknak súlyos fenyegetettséget jelent. A világnak megvan az a kötelezettsége a nemzetközi közösségnek, hogy megállítsa ezeket a folyamatokat, és a stabilitást, a békét szolgálja. Eljött az idő, hogy az Európai Parlament is valódi nyomást gyakoroljon a kínai kormányzatra, hogy elfogadja a javaslatainkat a tibeti válság megoldására. Az Európai Parlamentnek állásfoglalást kell hoznia a tibeti lakosok igényeivel, követeléseivel kapcsolatosan, illetve azért, hogy a Dalai Lama visszatérhessen Tibetbe, és az elnyomó politikákat megszüntessék, a biztonsági erőket visszavonják a tibeti területről, hiszen ez az alapja annak, hogy ezek a tragikus önégetéses esetek előfordulnak Tibetben a börtönben lévőket, akik svádak alapján vannak most börtönben, őket szabadon kell bocsátani. A nemzetközi normák betartásával a kínai kormánynak kárpótolnia kell azokat, akiket meghurcoltak, illetve azokat a politikai foglyokat, akik fizikai vagy mentális kínzásnak voltak kitéve a börtönben. United az Európai Parlamentet kérjük, és az ENSZ és egyéb szervezeteket, hogy független tényfeltáró küldöttségeket küldjenek, illetve foglalkozzanak a tibeti térséggel, hogy felmérjék a tényleges helyzetet és a feltételeket a térségben. Ezek a pontok, amelyeket a tibeti nép kér. Ezért nyújtom be önöknek azzal a forró reménnyel, hogy az Európai Parlament sürgősen lépni fog és ezáltal a politikai felhívást intéz annak érdekében, hogy megoldják, megoldjuk a tibeti válságot. E, hát szóval I'm sure you Bizonyal jól ismerik a Tibeten belüli helyzetet,

Uh, Ahogy a nyilatkozatban is rámutattam, tudomásunk szerint 107 esetről tudunk beszámolni, amikor emberek felnyújtották magukat, tiltakozva azon elnyomás ellen, amely Tibetben megvalósult. Vannak további esetek, amikor is öngyilkosságot követtek el tibetiek, mert ezzel nem tudták elviselni azokat, azt az elnyomó politikát, amelynek ki voltak téve. Sok, sokan ö, vetették magukat folyóba, folyóba ö, és egyéb módon követtek el öngyilkosságot a kínai kormány elnyomó politika ellen tiltakozva. A tibetiek

hogy a Tibeten belüli magukat felgyújtók incidensei az, azért történnek ezek, mert kívülről bújtják fel őket, külső erők beleértve a lámát. A kínai kormány úgy nyilatkozott, hogy bármiféle alapja lenne ezeknek a nyilatkozatoknak. Biztosak Biztos, biztosan jól ismerik azt a nyilatkozatot, melyet a kínai miniszterelnök tett, miszerint ö, tűzbiztos bizonyítékaik vannak arra, hogy a Tibeten kívüli tibetiek bújtották fel azokat az embereket, akik aztán a gyilkosságot követtek el.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 élt ilyen vádakkal. Ezek nyilvánvalóan nem igazak. Én a kultúráért és vallásért felelős posztot viszem. A kínai kormány tehát úgy a kínai kormány nyilatkozott, hogy nyilvánvalóan bizonyítani kéne ahhoz, hogy azok helytállóak legyenek. Ilyen bizonyíték pedig nincs. 춤지 망부 쉬우지게 되게 됐어라 아니 재밌지 못이 지게 어때 녀도 좀 해야 돼 개치 쉬우착도 so now most a kínai kormány azok családjait és barátjait üldözi tovább, akik öngyilkosságot követtek el. Úgyhogy a családtagok életével játszanak. Rinpoche, uh... Rimpocse lámát kérem, hogy maradjon még körünkben. Felteszünk kérdéseket a képviselőknek, én később feltesznek önnek kérdéseket, kérem, hogy válaszolnak majd. Ki kíván hozzászólni? Rolata Donskis képviselők, továbbiak? Ruata úr először. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Több kérdésem is volna. Ezt meglőzöm. azonban szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament foglalkozik az önök problémájával. Ezzel a jövő héten Strasbourgban jelentést terjesztünk be a Kína és EU kapcsolatrendszerének témájában, mely foglalkozik Tibet ügyével is. Én személyesen terjesztettem be módosítókat, melyben felhívom a kínai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a tibeti lakosság jogait. Et je suis certain que notre présidente... És meg vagyok győződve arról is, hogy az bizottságunk elnöke is él befolyásával annak érdekében, hogy megjelenjenek ezek a témák a jelentésben. Ma question Demain, oui. A kérdésem pedig abban áll. Holnap, március 8-a a Nemzetközi Nőnap ünnepe. A sajtóban olvastam, hogy tibeti nők gyakran kényszerházasság áldozatai, kínai han férfiak kényszerítik őket házasságra. Mi ennek az igazság alapja? Köszönöm. Köszönöm, Danszki úr. Nem kérdésem, hogy rövid kommentárom. Először is szeretném megköszönni ö, ő eminenciának a, a nyilatkozatát. Én, mint Én, mint Litván, szeretnék emlékezni valamire. Közép-Kelet-Európában sok tragédia folyt le, Csehszlovákiában, Litvániában is felgyújtották önmagukat emberek. 1968-tól történtek ilyen incidensek Kelet-Európában. Minden azzal indult ebben a térségben, hogy Jan Palach cseh férfi felgyújtotta magát Prágában, és ez hatalmas csapás volt a Szovjetunió politikai reputációnak, mert ez mindenkinek felnyitotta a szemét. Még a legnaívabb nyugat-európaiak is megértették, miben rejlik a szovjet rendszer sajátsága. Litvániában egy fiatalember 72-ben gyűjtötte fel magát, Ramaszkalanta volt a, a neve, és egy felkelést indított el ez a Litvániában, amelyet a szovjet rezsim brutálisan levelt. Itt drámai, trágai, tragikus módon növekszik az, ön, az így módon öngyilkosságot elkövetők száma, több mint százról beszélünk Tibetben. Meg kell mondjam, Tibet önvizsgálatra kényszeríti a világot. Etikai önvizsgálatra kényszerít bennünket, hogy mi valóságérzetünk, az értékeink miben állnak. Ezt meg kell vizsgáljuk Tibet kapcsán. És a végén még hadd mondjam el, nem akarok szentimentális lenni, csak emlékeztetek arra a morális kötelességre, amely bennünket kötelez, mint demokratikus közösséget, hogy elfogadhatatlan az, hogy egy sajátságos kultúra amelynek nincs állama, nem kap állami védelmet, azért kerül áldozat szerepbe, mert saját kultúráját szeretné ápolni és gyakorolni, és létét szeretné élni. Ahol én felnőttem a volt Szovjetunióban, volt egy nagyon, nagyon sötét mondás, ami úgy szólt, egy ember halála tragédia, egy millió ember halála statisztika. Attól félek, hogy ez a növekvő áldozat, az áldozatok növekvő száma egyfajta módon érzéketlenét ez bennünket. Bizony ezek tragédiák, nem statisztikai számok. És így ezért kell azonnal és megfelelően reagálnunk erre a helyzetre. Köszönöm Donszki úr, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést is. I can talk English too, then it's easier. Angolul csinálom, úgy egyszerűbb. Köszönöm. Köszönöm a jelentést, mely tibeti belső helyzetet tárta elénk. Az ön által ábrázolt helyzet nagyon súlyos, és én, mint a kínai delegáció tagja, több évvel ezelőtt jártam Tibetben, saját szemünkkel láttuk a helyzetet. És annak ellenére is, hogy a kínai hivatalosságok igyekezték a tibeti helyzet szebb oldalát, oldalait mutogatni nekünk. Ennek ellenére láttuk, hogy mi a helyzet. A kérdésem a következő. Van ugye egy kínai alkotmány, mely elméletileg autonóm jogokat garantálna a tibetiek számára. Oktatási jogokat, nyelvhasználati jogokat, kulturális jogokat. Viszont úgy tájékozottam, hogy a helyzet tovább romlik, még tovább romlik. Kifejteni, hogy például az iskola, az oktatás helyzet hogyan alakul, nagyon érdekel ez engem. Tehát a kínai nyelvoktatása és a tibeti nyelvoktatása, a saját kultúra ö, ismerete ennek helyzete hogyan áll most az oktatásban. Mert a tibeti lakosság jelentős részének tragédiája ebben is rejlik szerintem. A második kérdésem pedig a nomád vándorok kényszerít, kényszerű letelepítéséről hallunk sokat, ami radikális változásokat hoz az életformájukban és általában a gazdálkodásban, és a, a föld mezőgazdasági felhasználásában, amely az azt is jelenti, hogy a tibeti felsíkon az élet, az őslakosok élet lehetőségeit teszik tönkre. Egyfajta modernizált vagy nyugati módon intenzív mezőgazdasági termelésre, ö, intenzív marhatartásra kényszerítve őket. Erről is szólna röviden nekünk, meg arról, hogy ezek a letelepítések, a kényszerített letelepítése a nomádoknak miképpen folyik, folyik-e. Aztán beszélt arról is, hogy gátakat építenek. Amennyire én tudom, az a terv, amely északra terelni az egyik folyó medrét és folyását, annak nyilván nagyon hatása lenne a tibeti élet, a környezetre és általában az élet lehetőségekre. Köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe, és reméljük, hogy európaiaként tényleg tudunk segíteni önöknek abban, hogy javítsák a helyzetet Tibetben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm Éva Lichtenbergernek. Most pedig eh, Madame Joël Ivonének adom meg a szót, a külügyi szolgálat képviseletében van itt. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tavaly júniusban Eston főképviselő asszony szólt az Európai Parlamentben a tibeti helyzetről. Kihangsúlyozta, hogy az EU aggódik amiatt, hogy Tibetben romlik a helyzet, és különös hangsúlyjal szólt az önégetésekről, erre a tibeti autonóm eh, régióban a lasszai önégetés után eh, nagy figyelem eh, hárult. Felszólított a főképviselő arra, hogy a helyzetet meg kell, ezt a helyzetet meg kell szüntetni, ami az embereket, nagyon sok fiatalt arra kényszerít, hogy felgyújtsák önmagukat. Mindennek hatására tavaly decemberben egy nyilatkozatot adott ki a főképviselő, kinyilvánította, hogy mennyire elszomorítja ez a helyzet. Ismételten kihangsúlyozta, hogy az EU-t mennyire aggasztja az, hogy a kínai hatóságok el akarják nyomni a tibeti önazonosságot, ez pedig nagy elégedetlenséget vált ki a régióban többször is felhívta a kínai hatóságokat arra, hogy, a, hogy a, az okokat szüntessék meg, és biztosítsák a, az, hogy tiszteletben tartsák a tibetiek szociális, kulturális, politikai, gazdasági, vallásgyakorlás és nyelvhasználati jogait. Végül a főképviselő felszólította a kínai hatóságokat arra, hogy bocsássák szabadon mindazokat, e, akiket azért tartóztattak le, mert békés e, tüntetéseken vettek e, részt a tibeti autonóm régióban pedig tartózkodjanak az olyan szélsőséges tiltakozási módoktól, mint az önégetés, segítsenek a hatóságok is abban, hogy az életek ilyen tragikus elvesztésének ez a szomorú gyakorlata szűnjön meg. Több mint száz önégetésre került sor 2011 óta és most már büntetik is az önégetést. Az EU egyre nagyobb aggodalommal figyeli azt, hogy milyen hosszú börtönbüntetéssel sújtanak családokat, és azoknak a rokonait, akik eh, felgyújtották önmagukat, vagy akik tüntetésekben, tiltakozásokban vettek részt. Úgy tűnik, hogy egyre több embert eh, zárnak börtönbe ilyen úgymond eh, felbújtásért a tibeti helyzet kétoldalú rendezésére is történten kísérletek. Tavaly szeptemberben az EU-Kína csúcs találkozón, vagy az emberi jogi párbeszéd keretében, megfelelő fórumokon, az ENSZ-ben, mint például az ENSZ emberi jogi tanácsában. Az EU továbbra is nagyon odafigyel a helyzetre, és a kínai hatóság felé, amikor ez megfelelő jelzés az aggájait. Köszönöm szépen, Ivani asszony! Most pedig eh, Römpöcsi urat kérem a válaszra. De kérem, hogy csak a konkrét kérdésekre válaszoljon, mert valóban most már nagyon kevés az időnk. Ten dambo ten namba su donan chimu shuji na te te na te tuji chi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 Köszönöm szépen az érdeklődésüket, amelyel figyelik a tibeti helyzetet. Válaszként annyit mondanék, hogy nincsenek részletes információim arról az ügyről, amire ön rákérdezett. A tibeti nők és kínai férfiak, vagy fordítva közötti házasságokhoz mindig mind a két fél beleegyezésére van szükség. Étant donné que le Tibet est fermé, euh, ne feledkezzünk meg arról, hogy euh, Tibetben dolgoznak külföldiek, és euh, sokszor meg kell nézni, hogy honnan származik az információ, de lehet, hogy előfordul olyasmi, mint amiről ön említést tett. Tényleg, bőgő kiíti tapajnala, And now uh, to answer the second... A második kérdésre is szeretnék válaszolni, ami a tibeti nyelv használatára vonatkozott. A tibeti nyelv most már szinte a kihalás küszöbére kerül. So the, the situation A helyzet annyira sürgető, hogyha például egy tibeti a piacon valamit vásárolni akar, mm, ezt nem teheti meg tolmács nélkül, tehát kínaira le kell fordítani, amit mond. Né, szondóda, né, legeci szataka, jonzóla, jemiké pési tangoé csikú, szügyű tonzó indi, teda pokitán rúgja már, szondóda kvájé. And all the administrative a közigazgatásban is minden kínaiul történik. So now Tibetan a tibeti nyelvet Tibeten belül iskolákban szinte idegen nyelvként tanítják, minden tantárgyat egyébként kínaiul oktatnak. Uh, Tapu ki pasi lawaya ki zamla se dewa indi, tu nyushib So, as the Tibetan language... Miután eh, kialás fenyegeti a tibeti nyelvet, eh, fennáll a veszély, hogy egyszerűen meg fog szűnni, a nemzetközi közösség felelőssége is az, hogy megőrizzük a tibeti nyelvet. Nukbate sa chikla negi yore. Now coming to that Rátérve a nomádok eh, kényszerített, kikényszerített letelepítésére. Eh, évszázadokon keresztül a nomádok vándorló életmódot folytattak eh, Tibetben, soha nem telepettek le egy helyen. A te shiongi ya chung tanga tanda la kashi la ne koi song song la meng te len rukwe So now the lands of a nomádok földjét, földjeit most elkobozzák a környezetvédelem jelszava alatt. Ne csongben nem a polgóra szétjét, nem a táncsi, ja, szétjét, len rukwe and the others, uh, and the other Más nomádokat pedig felszólítják arra, hogy egyfajta egy közösségben éljen, éljenek, um, az áttelepítik őket. Actually, they are, the Chinese government a kínai kormány azért folytatja ezt a politikát, hogy csökkentse a tibetiek számára rendelkezésre álló földet, ahol élhetnének. so I have... So uh, we have made uh, a book available elkészítettünk egy könyvet, összeállítottunk egy könyvet a közvélemény számára, és ebben is szólok, említést teszek erről a politikáról, példákat is felsorolok az ilyen elnyomó politikára. Hogy hógücső nubladanya,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 a folyók, eh, amelyek eh, eredetileg dél felé folynak, ezeket el, mesterségesen elterelik eh, északra, illetve az észak felé folyó folyókat délre terelik. Ennek borzasztó káros környezetvédelmi hatása van egész Tibetben. And now many dams are sok gát épül a tibeti folyókon, néhány év múlva már visszafordíthatatlan károk eh, keletkeznek, eh, a, emiatt a szomszédos országokban is. jimayi na ka nangzi yinpa tang tegi ti yongzo nga zo pimi yongzo ke kowe yo la, ane nga zo kale kare jechi po na mi yonzo ke rinpi koyo mi yonzo ke simna la nga su chi kegi to, ta namba su songwa sama yinpi, la lang So everything that is being minden, amit az Európai Parlament tesz a tibetiekért, ez rendkívül fontos. Ha lépésekben haladunk, az is nagyon hasznos számunkra. Nagyon hálásak vagyunk mindenért, amit önök eddig is megtettek, és még hálásabbak lennénk, hogyha minden, ami itt elhangzott szavakban tettek nyelvére fordítódna le. Nem az a So the crisis inside Tibet is... Dél-Tibetben a válságos helyzet azonnali fellépést követel meg. Elnök, nagyon köszönöm. Nagy hatással volt ránk, amit hallottunk. Itt a parlamentben megtesszük, amit lehet, és ahogyan Rota úr is rámutatott erre, készül egy jelentés Kínáról, és ezben több bekezdésben fogunk szólni a tibetiek emberi jogai elleni jogsértésekről, és amennyire lehet egyedi, konkrét eseteket is meg fogunk említeni ebben a jelentésben. Köszönöm a tolmácsolást is, mondja az elnök asszony. So, and now, um... Most pedig együttes ülést tartunk a külügyi szakbizottsággal. Eszmecserét folytatunk le a Bahreini közgyűlés delegációjával.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 Uh, uh, Kérem, kedves kollégák, próbáljunk koncentrálni a következő napi rendi pontunkra, és ezt együttesen, ahogyan elmondtam, együttesen fogjuk tartani a külügyi bizottság uh, teljes tagságával. Salafranca úr is itt van az AFET bizottságból, az EPP koordinátoraként. Azt hiszem, hogy először van itt ebben a minőségében Ketten fogjuk elnökölni ezt az ülést. Üdvözlöm, és kezdje is el most az ülést. Köszönöm szépen. Most az együttes bizottságot munkáját fogjuk megkezdeni, és egy eszmecserét tartunk a Bahreini képviselőtanács küldöttségével. Üdvözlöm Szomája Aduraman Ajoder urat, Abu Delakim Ibrahim urat, és eh, Risa Abokáv azt mondta, hogy önök is tudják, az Európai Parlament képviselői eh, szorosan követik a bahreini eseményeket, és az Európai Parlament eh, nemrégiben elfogadott egy állásfoglalást, hogy ösztönözze a nemzeti párbeszédet egy konstruktív politikai vita keretében. Az Európai Parlament támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a nyomonkövetés kapcsán tesznek az érdekeltek a felügy, az időszakos felül vizsgálat keretében, és egy jelentés is foglalkozik a különböző politikai szabadságjogokkal, a médiaszabadsággal, az egyesülés szabadságával, és a politikai szervezetek létrehozására vonatkozó szabadságjoggal. Nagyon lényegesnek tartja a parlament az emberi jogokra vonatkozó szempontokat, és ezért nemzeti szintű párbeszéd indult a bahreini közösségek között, és ez egy jó irányban tett lépés. Nagyon fontos, hogy ebben a párbeszédben részt vegyenek a bakrejni társadalom különböző szervezetei, és természetesen az ellenzék képviselői is. A párbeszéd fejleményei, mint például a választási rendszer reformja, természetesen szilárd alapot kell, hogy teremtsenek a következő választásokra, amelyek 2014-ben kerülnek sorra. És most szeretném a vendégeinknek megadni a szót, hiszen ők fogják kifejteni a különböző témákat, amelyekkel ma délelőtt foglalkozni fogunk ebben a témakörben. Az em- a politikai foglyok szabadon bocsátása az egyik legfontosabb téma, illetve hogy hogyan lehet elhárítani az akadályokat annak útjában, hogy a társulási egyesülési szabadság érvényesüljön, illetve a média szabadság tekintetében milyen lépéseket lehet tenni, és milyen oka van még annak, hogy egy televíziós csatornának az adását még mindig korlátozzák, és az együttműködési tanács, a golf együttműk, a, az öböl együttműködési tanács működése hogyan hat az ország életére, és természetesen az is fontos téma, és ez az utolsó kérdésem, hogy önök szerint az Európai Parlament miben tud segítséget nyújtani annak érdekében, hogy javuljon a bahreini helyzet, és nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai Unió is. Most az EFET nevében Szeretném megemlíteni, hogy nagyon fontos intézkedéseink, kezdeményezéseink vannak ebben a tekintetben, és ezzel meg is adom Lobiner eh, aznak a szót. Köszönöm szépen, Franka úr, és köszönöm szépen az AFED bizottságnak is, hogy együttesen megtarthatjuk ezt az ülést. A DROA bizottság nevében én szeretném üdvözölni a vendégeinket. Az elmúlt üléseken részletesen elemeztük a bakreini emberi jogi helyzetet. Szeretnék köszönetet mondani a bakreini parlamentnek azért, hogy vendégül látta a parlament albizottsági delegációját, ez decemberben volt Bakreinben, és köszönöm szépen mindenkinek, aki segítséget nyújtott a látogatás megszervezésében, és az is lényeges volt ebben a látogatásban, hogy a jelenleg börtönben tartózkodó aktivistákkal is tudtunk találkozni. Az ENSZ eh, emberi jogi rendszerével is együttműködik, Bahrein megkezdte az együttműködést, és ez a bahreini kormányzat szempontjából nagyon fontos eh, kezdeményezés, hogy Mendes eh, urat, a külön, különleges előadónkat ebben a témában meghívta Bahreinbe, ő májusban utazik Bahreinbe, ez is meg fogja gyorsítani véleményünk szerint a pozitív folyamatokat. Szelafranka úr már rámutatott a legfontosabb emberi jogi kérdésekre, ezt nem akarom tovább részletezni, majd a vita során ezek fel fognak merülni, ezek a kérdések, de hangsúlyozni kell, hogy az Emberi Jogi Bizottság számára is nagyon lényeges, hogy reméljük, hogy a nemzeti párbeszéd, amely február 10-én indult az idei évben, sikeres lesz, és emberi jogi jogsértésekkel is foglalkozik ez a párbeszéd, illetve az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos mentességekkel, büntetlenséggel is foglalkozik. Most ezekkel a reményekkel megadom a szót a vendégeinknek. Először Szubdaya Abdurama asszonyt üdvözlöm, remélem, hogy nem túl rosszul mondtam ki a nevét. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a bizottsággal folytathatjuk az együttműködést, és kifejthetjük álláspontunkat. Először is azzal kezdeném, hogy a Bahreini független vizsgálóbizottság jelentésének lezárultával az vallási vezetők hajlandóak elfogadni a jelentés tartalmát, és intézkedések is megkezdődtek. Ez azzal kezdődött, hogy egy bizottság jött létre a jogszabályalkotó hatóságok, civil szervezetek és politikai szervezetek képviselőinek részvételével. Ez az alkalom arra is jó volt, hogy ezt a bizottságot létrehozzuk és a munkáját megkezdhesse. A jelentést március 20-án született a tavalyi évben, és egy királyi rendeletet hoztak arra nézve, hogy pénzügyi rendezés történjen, és egy királyi rendelet történt arról is, hogy a pénzügyi ellentételezést mikor kell megkezdeni, és voltak panaszok különböző pénzügyi, etikai és fizikai sérelmekkel kapcsolatosan is. Törvényhozói intézkedések történtek a képviselőházban, és nagyon sok változás történt a büntető törvénykönyvben is, annak érdekében, hogy a szabadságjogok fokozottabb módon érvényesüljenek, különösen, hogyha valaki kínzással kapcsolatosan tesz panaszt. A belügyminisztérium is intézkedéseket tett az isztambuli jegyzőkönyv alapján. Ezt a munkát egyébként a főügyészség vezeti, ami egyébként mostanra függetlenné vált a belügyminisztériumtól. Meggyőződésem, hogy törvényhozó testületként nagyon nagy lépés, hogy részrehoztunk két emberi jogi bizottságot, kollégám Abdel Hakim, a Nemzeti Bizottságnak a vezetője, és intézkedések történtek a belügyminisztérium részéről is, hogy biztosítsák az emberi jogsértések elkerülését letartóztatások során és fogvatartás során. Nagyon sok ajánlást is figyelembe vett a hatóság, és egy alkotmányos intézményt hoztunk létre. Nagyon sok jogszabály megváltozott az első nemzeti párbeszéd alapján és így a képviselőház fokozottabb jogköröket kapott. Azután egy királyi rendeletet hoztak, amely arról szól, hogy akik nem fogadják el a kárpótlást, azok bírósághoz fordulhatnak ebben az ügyben. A Bahreini Királyság nagyon sok reformot kezdeményezett a nemzetközi megállapodások kapcsán, és ez kapcsolódik a Bahreini Büntetőbíróság munkájához is. a 168-as és a 169-es cikkeket módosítottuk a büntető törvénykönyvben, és egy 69-es cikket is, kie, is kiegészítettük a törvénykönyvet. És ez a módosítás azt idézte elő, hogy bizonyos börtönbüntetések enyhültek, és a 2012-es 52-es törvény módosította a büntető törvénykönyv 208-as és 232-es cikkeit, Ez a köztisztviselőkkel foglalkozik, A letartóztatás körülményével foglalkoznak ezek a cikkek, illetve az szerzés módozataival. Egy törvényre volt szükség ezeknek a módosításoknak a véghezvitele érdekében. Ez a folyamat még most is zajlik, és természetesen még több támogatásra van szükség az emberi jogok tekintetében. Sok minden történt, sok intézkedés, és most már az emberi jogi minisztérium is felállt, és civil szervezetek működnek helyi szinteken is, és eh, sok országból érkeznek hozzánk emberi jogi megfigyelők, nemzetközi megfigyelők, eh, hogy eh, megvizsgálják, hogy mi ilyen folyamatok zajlanak Bahreinben. Nyilván ez a munka még mindig folyamatban van, mindig keresünk az előrelépés lehetőségeit. az emberi jogok érvényesülése területén is. Thank you. Köszönöm. Dr. Szomia Abdul Rahman asszony számunkra nagyon fontos, hogy kihangsúlyozta azt a részletes beszámolót, amely a eddigi te, te, tevékenységeket és tennivalókat taglalta. Nekünk is, mint emberi szakbizottságnak sokszor a résztekbe kell bocsátkoznunk, hiszen a, a, azok a nagy nyilatkozatok, amelyek arról szólnak, az emberi jogi helyzet javulni, annak javulnia kell, az önmagában nem sokat mond. A politikusoknak is pontosan meg kell ismerkednie a helyben érvényesülő részletekkel, ahhoz, hogy észszerűen tudjanak tevékenykedni. A parlamenti képviselők beli kollégáim fognak majd feltenni kérdéseket. dr. Abdul Hakim Ibrahim al úr fog válaszolni Szalafranka úr kérdésére, majd pedig megnyitom a vitát, és aztán lesz egy záró kör. Így rendben van, akkor járunk el szerint. Köszönöm. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket ma. Örömmel látom azokat a képviselőket is, akik voltak Bahreinben, és helyben vizsgálták meg, mi folyik az országban. Sok időt nem szeretnék felhasználni, ám néhány dolgot szeretnék megerősíteni. Bahreinben a sajtó, a médiumok a minden politikai résztvevő számára nyitottak. Sajnálatos módon az ellenzéknek nevezett csoport külső sajtóforrásokat támaszkodva élnek üzenetekkel, és nem valós képet festenek az ország helyzetéről. Másodszorban igen, szeretnénk kérni az Európai Parlament segítségét. Nem, a Bach, nem csak a bahreini parlament és kormány nevében, hanem a bahreini ellenzék nevében is. Hogy önök végezzenek emberjogi felmérést hazámban, pártatlan módon. A király meghívására egy nyílt dialógus fórum nyílt meg, ahol mindenki részt vehet, az Alfak képviseli a, az ellenzéket, és őt egyéb ellenzéki szervezet is részt vesz ebben a fórumban. Szeretném átadni kollégámnak a szót, aki ismerteti továbbiakban az ország helyzetét. Köszönöm, elnök mondja, köszönöm, hogy az AFET biztosította a lehetőséget, hogy a Bahreini Parlament és az Európai Parlament közötti eszmecserét tovább vigyük e fórumon is. Szalam Franco úr rövid beszédében kérdéseket tett fel, ami a bírósági, pontosabban a politikai foglyok helyzetét illeti. Az egyetlen dolog, amit tehettünk, mint parlamenti képviselők, hogy lobby tevékenységet fejtsünk ki a bíróságok függetlensége mellett. Egyébként Bahreinben független a bíróság rendszere. Ami a politikai foglyokat illeti, ahogy Franka úr kérdésében említette, annyit tehetünk, hogy a választóink körében ö, hát megkérdezzük a válaszokat, miben tudjuk segíteni őket, de a bíróságokra hatást nem gyakorolhatunk. Ahhoz, hogy a bakreini Pakreni társamat megosztó korlátokat felszámoljuk, ah, arra úgy csak a párbeszéd lehet. Bahrein, a Bahreini társadalom kell tehát ezeket a korlátokat vagy gátakat lebontsa párbeszéd révén. A sajtószabadságra kérdezett rá, igen, működik a sajtószabadság Bahreinben. Éppen most alakult meg egy médiabizottság, főbizottság. A törvények alapján bárki jelentkezhet, és ha feltételeknek kielégíti, akkor kaphat ö, műsorsugárzási engedélyt, frekvencia engedélyt, vagy ö, tehát bármelyik hírszolgálat, vagy, vagy, vagy televíziós, rádiós csatorna működhet ezen engedélyzési eljárás alapján. A, az egész közösség, az egész öbölmenti közösség tanácsa az Európai Unióra függeszti tekintetét, mint példára a regionális együttműködés tekintetében, az európai országok közötti együttműködés és az unió felé való előrelépés ö, egy, ezt példának tekinti egy GCC tanács is. Itt hat ország, az menti hat ország, ugyanazon nyelv, ugyanazon vallás, egy ugyanazon hagyomány alapján álló hat államról van szó az öböl mentén, tehát természetes folyamat az, hogyha egy tanácsi együttműködésből unió felé haladnak. Azt a kérdést illető, hogy Bahrein mit kér az EU-tól, mi az önök szakértelmét kérjük, az emberi jogi szakértőmöket, és minden olyan szakértelm, minden olyan területem, ami a, a, a jogalkotást érinti. Nem akarjuk azokat a hibákat elkövetni, amelyeket önök már megoldottak, és amelyhez idő kellett, hogy megoldják. Mi el akarjuk kerülni ezeket a hibákat az önök példára, támaszkodva ehhez kell az önök szakértelme. Mutassák meg az utat, bármely olyan jogalkotási kérdésben, amelyet Bahreinben szeretnénk bevezetni. Első körben mindig megvizsgáljuk jogalkotási kérdésekben az Európai Uniós jogszabályokat, a tagállami jogszabályokat, az amerikai jogszabályokat, igyekszük összevetni ezeket, a végrehajtás gyakorlatát, és ennek alapján igyekszünk, igyekezünk megszervezni, megtervezni saját jogalkotásunkat. Köszönöm, megnyitom a kérdések előtt a teret. Vata úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a képviselőket, hogy eljöttek. Több kérdésem van az első politikai szférát érinti. Gyakran elmondjuk, elmondják, hogy azok, akik a, a rendszer ellenzői, azokat iráni és egyéb iszlamista szélségesek pénzelik. Önök hogy látják ezt a helyzetet, ezt a vádat? A második kérdésem, bár részben választattak erre már, Európa mit tehet ahhoz abban, hogy jobban segítse önöket? Aztán szeretném a mali konfliktussal kapcsolatos véleményüket megismerni, és általában a, a, a szaharabeli térségbeli konfliktusok miben létében Önök hogyan látják ezt? A, és általában a, emellett a Perzsa-öböl menti biztonsági politikai helyzetet hogyan értékelik? A civil szervezetekkel kapcsolatos törvénytervezet vitája folyik, ha jól tudom. Ez minden, minden ilyen szervezet fölött kormányzati ellenőrzést fogalmazna meg. Ez helytálló? Köszönöm, Martin úr. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem van. Először is hadd mondjam el, üdvözlöm a magas szintű párbeszéd létét és sikerét. Nem tudom, hogy a párbeszéd törekedett arra, hogy megváltoztassa a biztonsági erők összetételét az önök hazájában, amelyet teljes mértékben szunni tisztek dominálnak, miközben a börtönben ülők jelentők része síta dolgoznak ezen, hogy, hogy a, a biztonság erők összetételét változtassák, hiszen ha a sítákat is felvennének a rendvédelmi szervek körébe, az nagy előrelépés volna a társadalmi gátak lebontásában. második kérdésem, a témadosszéban van egy Guardian beli cikk, mely úgy tűnik arra utal, hogy Bahreinbe utazó külföldi újságírók, vagy általában a öbből menti országok kívülről érkezők nem igen kapnak vízumot, hogyha kritikus cikkeket fogalmaznak, meg kormánykritikus cikkeket. Lér helytálló az állításodnak szerint, és ha igen, érdekelne az önök válasza, hogy, hogy helyén való lehet, vagy helytálló lehet ez az állítás. Köszönöm, Martin úr, most Tenok úr. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm én is a delegációt a Bahreini parlament delegációját. Egyfajta deja vu érzetem van. Az Egyesült Arab Emirátusokat nagyon erősen támadta korábban ez a parlament. Sokszor a kis többömenti államokat úgymond kipécézzük. Szeretném elmondani kollégáimnak, hogy Bahrein ugyanbár abszolút monarchia hát nagyon régóta, de nagyon stabil társadalmi rendet biztosít, és a demokrácia felé tett jelentős lépéseket a közelmúltban az arab tavasz folyamatában és egyfajta revansista, az iráni revansista külpolitika áldozata is egyben ez az ország. Nincs kétség a felől, hogy az irániak közvetett és közvetlen módon igyekeznek beavatkozni Bahrein belügyeibe, lázadásokat rabújtanak fel, és amikor azt mondják, hogy túlzott erővel lép fel a kormány, látni, összefüggésében kell lesz látni. A, a bahreini rendőri erőknek nincs igazi képzésük és tapasztalatuk a tömegosztatás vagy, vagy tömegosztatásban, különösen olyan tömegek ellen, amelyek lőfegyverekkel vagy molotov koktélokkal támadják a rendőrséget. Rendőrségre tüzet nyitva a rendőrségre. Ilyen helyzetekben elkerülhetetlen az, hogy akár ártatlan áldozatok is essenek, és mind a két fél túlzott erőt alkalmazzon. Persze ezeket ki kell vizsgálni, és a király szerepét látnunk kell a társadalmi párbeszéd vitelében, és ennek megvannak a maga feladatai is, ám el kell kerüljük azt a kockázatot, hogy túl sok politikai energiát fordítunk Bahrein összehasonlítására a nyugati demokráciákkal, ahol jól képzett rendőri erők és jogszabályok vannak jelen. Bahrein az egyetlen arab ország, öbölmenti ország, ahol emberjogi minisztérium működik, amely igyekszik, amely egyfajta stabil, a béke szigeteké működik egy térségben, ahol keresztény templomok működhetnek, nem úgy, mint a nagy déli szomszédban, sőt zsinagógák, és ahol több ö, vallású, multikulturális társadalom működhet. Úgyhogy ezt is lásnunk kell, nem szabad eltúloznunk, és fekete-fehéren látnunk a képet, csak az, el, az ellenzék igazát látva, vagy arra törekedve, hogy a mi életmódunkat ráerőltessük Bahreinre. Bahrein, ahogy az Egyesült Arab Emirátusok is, egy példája lehet a stabil és demokratikus monarchiáknak a térségben. Ö, a törvénysértők elleni vizsgálat pártatlanságára vannak törekvések Bahreinben is, azok, akik csak politikai jogok miatt ülnek börtönben, és nem vádolhatók erőszakos cselekményekkel, én szerintem bizonyosan szabadlábra kerülnek majd e folyamat eredményeképpen. Volt alkalmam találkozni parlamenti képviselőtársainkkal, partnereinkkel tegnap, és meglepett, nagy hatással volt rám a parlamenti vita mélysége és a parlamenti hagyomány erős volt. Lehet, hogy a brit alsóház példája, történelmi példája az, amit követ, a bahreini parlament nagyon komoly mérehajtó viták, demokratikus viták, ellenzéki alkotmányt érintő viták folynak, a szalafista csoport csökkenőben van, mi több a, a szélsőségesek kisebb képviseletet kaptak a parlamentben korábban, ez bátorító jel. Feltétlenül támogatnunk kell az olyan moderált uh, iszlám, közt, uh, iszlám társadalmakat, amely több hitű, nem csak, síta, nem csak uh, szunni, hanem más vallásokat is uh, megenged. Tehát ne, úgy úgymond ne pécézzük ki Bahreint, vagy a, a, a Starban Emirátusokat, mert, mert a, a térség egyik legdemokratikusabb országa. Andrikini. Köszönöm szépen, Tanak úr. André Kiene asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ma litvánul fogok szólni. Mindenek előtt szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondani a Bahreini parlamentnek a vendéglátásért, amelyben minket Bahreinben részesítettek. És köszönet illeti a nagykövetséget is, a vendégszeretetükért, nagyon sokat segítettek a delegációnknak a Bahreini látogatásunk során. Tudtunk találkozni mindenkivel, akivel szerettünk volna, Sőt, a két napos látogatásunk programja annyira sűrű volt, hogy hát fizikailag nem volt lehetséges, hogy mindenkivel találkozzunk, aki velünk szeretett volna találkozni. Tehát még egyszer nagyon köszönöm ezt a kitűnő programot, amelyet a látogatásunkra összeállítottak. Azért lenne néhány kérdésem is. A Manamári tartózkodásunk során tavaly decemberben Többektől is hallottuk azt, hogy zajlik egyfajta nemzeti párbeszéd, és elég nagy várakozásokat kapcsoltak ehhez a nemzeti párbeszédhez, amely elindult. Mi természetesen üdvözöljük ezt a párbeszédet, de például ki képviseli a civil szervezeteket, ki képviseli a szervezeteket, hogyan haladnak előre, vagy van-e előre haladás. Egy másik dolog. Az egyik vendégünk eh, említette az eh, igazságszolgáltatás függetlenségét. Ezt nem akarom megkérdőjelezni, de tudunk találkozni fogvatartottakkal az eh, a börtönből. Itt két nevet említenék. Találkoztunk tehát azzal a két személlyel, al Hawaja volt az egyikük, akit halálos ítélettel sújtottak, illetve életfogy, életfogytig tartó börtönbüntetéssel, és Al-Sharifával, akit későbbi nagyon hosszú börtönbüntetésre ítéltek. Nem is annyira a börtönök hanem a, azok a helyek, ahol az ítélet előtt tartják a fogva tartottakat, hogy nagyon sok a panasz rossz bánásmódra, sőt kínzásra panaszkodnak az fogvatartottak. És az volt a benyomásunk az ott létünk során, és velük beszélve, hogy zárt ajtók mögött verik őket. E, sőt, e, néha az ilyen kínzás akár fél óráig is, vagy annál hosszabb ideig is eltart. E, a szomszédos cellában hallani lehet, ahogy a megkínzottak kiabálnak, sikoltoznak, maszkot viselő férfiak verik a fogvatartottakat, Ibra, Ibrahim úr és Sarif úr, akivel beszélgetünk, arra kértek minket, az Európai Uniót, hogy emeljünk szót az emberi méltóság védelme mellett, mert ez rendkívül fontos érték. Még a bahreini törvények szerint is, ha bűnösek is esetleg, azok, akikkel így bántak, megérdemlik azt, hogy méltósággal bánjanak velük. Tehát zéró toleranciát kell tanúsítani az ilyen kínzások, verésekkel szemben, azt hiszem ezt Bahreinben is be kéne vezetni. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a nagyon konkrét kérdést, és Howitt úr az utolsó kollega, aki szeretne szólni. A Baknéni delegációnak én is tagja voltam, nagyon hatékony volt a munka, készült egy jelentés, és hogy most itt vagyunk, ez nagyon jó utó eseménye ennek. Fenek úr, egy dologgal egyetértek abból, amit mondott, koherens fellépésre van szükség az emberi jogok területén, minden országgal kapcsolatban. Bahrein egy olyan ország, amely hajlandó volt fogadni a delegációnkat, eszmét cserélni velünk. Viszonylag nyitott ország, azaz hajlandó a párbeszédre, és ezt üdvözölnünk kell bár természetesen sokunknak nagyon komoly aggályai vannak, és súlyos kérdések merülnek fel az emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Amikor én, Valdéra asszony, és azt hiszem ön is, elnök úr, elmondta a eh, Bahreni jelentés kapcsán, hogy mennyire csalódott vádoltak voltunk, eh, amiatt, eh, hogy a bahreini sajtóban az jelent meg, hogy mi bocsánatot kértünk a, az Európai Parlamenti állásfoglalás miatt. Ez egyszerűen egy hamis eh, tudósítás, ez nem tisztességes tájékoztatás. Remélem, hogy tisztességesen fognak beszámolni az újságok arról, ami most történik itt a, par- a parlamentben. A bakrejni parlamenti kollégák remélem, hogy ezt az üzenetet majd magukkal viszik, és eljutatják megfelelő helyre. A delegáció felvetett valami fontosat, és ez az állásfoglalásunkban is benne volt. André Kéne és asszony említette az emberévi aktivistákat, akikkel találkoztunk, akiket fogva tartottak és akiknek a fellebbezését, ami decemberi látogatásunk után, januárban bírálták el negatív eredménnyel, tehát továbbra is börtönben maradnak. Mi már decemberben is elmondtuk, és a parlamentben is megismételtük, hogy ők politikai fogva tartottak. Az emberi jogi közösség is ezt mondják, ők egyszerűen emberi jogi aktivisták, és mi is azt mondtuk, hogy bízni kellene abban, hogy, visz, hogy tisztességesen bírálják el az ő ügyüket. De katonai bíróságok hoztak ítéletet az ügyükben, nem tartottak tiszteletben emberi jogi előírásokat, ezért nagyon-nagyon csalódtunk, amikor megláttuk hogy mi, mi lett ennek a, az ügynek az eredménye, pedig öt közvetítőkkel is tárgyaltunk. És az Európai Parlamentben az ENSZ külön jelentés, tevője is szólt az emberi aktivisták helyzetéről, és hát nagyon is szimbolikus értékű az, hogy az ország mennyire hajlandó igazságosan eljárni ezekben az ügyekben. Ami a nemzeti párbeszédet illeti, fel kell, meg kell említenünk azt is, hogy vannak akadályai ennek a folyamatnak. De miközben arra eh, kér, megfelelő választ kértünk az állásfoglalásunkban is eh, a problémákra, azért az a folyamat, ami elvezetett a nemzeti eh, párbeszédhez, az olyan kell, hogy legyen, hogy bevonja az ellenzéket is, nem csak az uralkodó családot, és azt hiszem, hogy ezt még nem sikerült elérni, erre is várjuk egy választ. Ami a független nyomozó testület munkáját illeti, az ott létünk óta is történtek dolgok. A parlamenti állásfoglalásban mi azt mondjuk, hogy nem történt elég erőre lépés, és én itt értékelek másképpen, mint Tenak képviselőtársam. Az az információ, amit mi megkaptunk, az arra utal, hogy nem volt történt olyan nagy előrelépés, mint amiről a bahreini kormány beszámol. Nem mondanám azt, hogy hazudnak, és ezt nem elégedettem mondjuk, de azt hiszem, hogy fel dolog eh, itt ebben a teremben leszögezni, hogy ez volt a következtetésünk, és ez volt az Európai Parlament következtéte is, és kérünk, eh, eh, remélem, hogy konstruktív választ tudnak erre majd adni ma délelőtt. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést, megjegyzést, észvételt hallottunk. Most Csáude, dr. Csáudát kérem, hogy vagy válaszoljon a kérdésre, vagy adja át a válaszadást a kollégájának néhány kérdés esetében. Köszönöm szépen. Először is, ami a kvótákat illeti, úgy gondoljuk, hogy Irán nem csak pénzügyi támogatást kap, hanem de utasításokat is kapnak, és az, hogy a, az öbölmenti együttműködési tanácsal hogyan működünk együtt. Számunkra nagyon fontos a szabadság biztosítása, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió munkavállalói is szabadon megjelenhessenek a munkaerőpiacon, tehát nem csak együttműködést keresünk, hanem szeretnénk, hogyha az állampolgárok is hasznát látnák ennek a fajta együttműködésnek. Új civil szervezetekkel foglalkozó törvényünk van, és a tanács előtt ezt továbbra is tárgyaljuk, illetve egyeztetjük. Nagyon sok javaslat érkezett a nemzetközi együttműködésre vonatkozólag. Nagyon szeretnénk, ha előrelépés lehetne ebben a tekintetben elérni. Mr. Martin, Martin úr kérdezett a, az újságírók sorsáról, hogyha valaki nem léphet be az emirátusokba, akkor sajnos Bahreinbe sem léphet be. Tudomásom szerint általában megadják a vízumot a látogatóknak, de előfordul, hogy más célral érkezik az országba, például az ellenzéket támogatják, akkor gyakran nem kapják meg a vízumot. Iránnal kapcsolatosan a közelmúltban Irán kérte, hogy a kazaktáni témát napirendre vegyük a tárgyalások során, és számunkra ez is bizonyítja, hogy számukra ez nagyon fontos kérdés. Azután a nemzeti párbeszédről. Részt vettem az első nemzeti párbeszédben, de akkor még nem aktív eh, politikusként, hanem civil szervezeteket eh, képviseltem. 290 javaslatot eh, tettek a különböző szervezetek, és ezek szinte teljes körben teljesültek nem volt megállapodása az ellenzékkel, és aztán megindult a második nemzeti dialógus, ami kizárólag politikai kérdésekkel foglalkozik, és nagyon örülünk, hogy egy háromnapos egyeztetés már megtörtént, de most úgy tűnik, hogy hetente két napot fog ülésezni ez a formáció, és az ellenzéknek is lehetősége van álláspontjának megfogalmazására. És most megadom a lehetőséget kollégámnak, hogy ha valamit kihagytam volna, akkor arról ő szóljon. Én nagyon röviden szeretnék szólni. Iran support. Iran consider... Irán támogatásával kapcsolatosan Irán eh, Bahrein tulajdonképpen a 14. tartományának eh, tekinti, és ez gyakorlatilag beavatkozás a mi belügyeinkbe. Ami a rendőrséget illeti, és a szunnik részvételét, eh, én ezzel nem értek egyet, nagyon sok sia dolgozik a katonaságnál, és nagyon sok siát támogatás, támadások értek az ellenzék részéről, mert a rendőrségnek dolgoznak. A júliusi, tavaly júliusi nemzeti dialógust illetően és a független bizottságot illetően ezek a testületek is foglalkoztak ezzel a témával, és van egy jelentés ezen a CD-n. Ez a jelentés nagyon egyértelműen beszámol arról, hogy milyen eredményeket értünk el. Hogyha túlzottan sürgetjük a fejlődést, ez nem egészséges Bahrein számára. Amit már elértünk, az nagyon hasznos, de az is fontos, hogy a parlament lépésről lépésről tudjon haladni előre. Az Európai Parlament részéről nyújtott támogatást illetően a jelentésük nem érkezett meg a tanácshoz, és nem volt alkalom arra, hogy észrevételezzük azt, és most átadom a kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rotis úr kérdezett azzal kapcsolatosan, hogy a rendszer ellenzőit úgy tekintik, hogy őket Irán támogatja. Egy nyolc tagú terrorista sejtett fedeztek fel nemrégiben Bahreinben, és a belügyminisztérium nagyon nyíltan kezelte a kérdést, minden információt nyilvánosságra hozott, és most van az ügy az ügyészségi szakaszban. Ez az egyik olyan kérdés, ami ehhez a témához kapcsolódik, ami a mali konfliktust illeti. Őszintén szólva, mi a saját belügyeinkkel vagyunk leginkább elfoglalva. Bahrein nem szeretne beavatkozni más országok belső ügyeibe, ugyanúgy, hogy nem akarjuk, hogy mások beavatkozzanak a mi ügyeinkbe. Martin úr azt kérdezte, hogy miért nincsenek siák a rendőrség soraiban. Ez nem egészen így van, de másképpen közelíteném ezt meg. 2011-ben, méghozzá február 14-én Bahreinben 3,6%-os volt a munkanélküliség, most pedig 4,1%. Most munkanélküliségről beszélünk, vagy pedig egy konkrét munkakörről? Hogy a rendőrség miért nem vesz fel sítákat, az, arra most nem tudok reagálni, az átvizsgálás folyamatát nem mi ellenőrizzük, és a rendőrségnek nyilván ki kell vizsgálnia, meg kell vizsgálnia mindenkit, át kell világítania mindenkit, aki a soraiba jelentkezik. A párbeszédről, a nemzeti párbeszédről is szó volt, vagyis hogy a civil szervezetek nem vettek ebben részt. Lehet, hogy tévedtem, nagyon értettem a kérdését, de az első nemzeti párbeszédben egyértelműen részt vettek a civil szervezetek, és a most folyamatban lévő második alkalommal, második nemzeti dialógusban is részt vesznek ellenzéki képviselők, illetve a kormány képviselői, valamint a civil szervezetek képviselői, hogy mind a három fél részt vesz jelen pillanatban a párbeszédben. Aztán a sajtó helyzete. Sajnálata számolok be arról, hogy nagyon nehéz helyzetben van a sajtó Bahreinben, és nyilván arra tudjuk csak kérni őket, hogy bízanak bennünk, higgyenek nekünk. De hát ugyanez a helyzet Európában is, és természetesen ezt a kérdést tovább fogjuk vinni. Ami a Biki jelentést illeti, igen, ezzel egyetértek, nem elégséges az előrelépés, de ki tudja megítélni a paramétereket. Mi olyan gyorsan haladunk, ahogy tudunk. Vannak olyan képviselők, akik azt mondják, hogy nagyon gyors ez a folyamat, mások azt mondják, hogy nagyon vontatott. Ezek olyan paraméterek, amelyeket figyelembe kell vennünk, és amelyekkel kapcsolatosan konszenzust kell ki, e, kidolgoznunk. Amikor lassul a folyamat, mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy a végrehajtást fel kell gyorsítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ami a letartóztatásokat illeti, Itt nagyon fontos, hogy külön válasszák a nyomozati szakaszt és a, az ügyészségi szakaszt. Ebben az ágazatban nagyon sok panasz érkezett, hogy az eljárási szakaszok elkülöníthetőek legyenek, és eh, hogy eh, az igazságszolgáltatás megfelelően működjön. Ami a kínzások helyzetét illeti, a két érintett személyet illetően asszonyom, a kérdése rájuk irányult. Jelenleg folyik egy vizsgálat a rendőrség tagjai ellen. Nagyon sok vád született meg ö, kínzás ügyében, így módon a vizsgálat kell föltárja, az rendőrt vizsgálat ezeket a vádakat. Egyes tisztek ügyében már született döntés, mások most vannak vizsgálat alatt. Köszönöm szépen. <clears throat> Nem volt nem tudom, a kérdések kielégítőek voltak-e az önök számára, vagy van-e esetleg után követő vagy nyílt kérdés. Megválaszolatlan. Martin úr, saját hazám ügyében élnék összehatással. Észak-Írországban a rendő 90 akárhány százalékban protestánsok voltak a tisztek, még az elítéltek vagy a, a, a vádlottak katolikusok. Néhány évvel ezelőtt változtattunk a helyzeten, aktív módon, aktív politika alapján felvett, katolikusokat is felvettünk az új nevű rendőrségbe, amelynek a neve is megváltozott, hogy megmutassuk, hogy a rendőrség minden, mindkét közösséget kell, hogy szolgálja. Talán a, a, a társadalmi párbeszédben talán megvizsgálhatnák ezt a példát, hogy bebizonyítsák, hogy a rendőrség nem egyik oldal mellett vagy a másik ellen működik. Tanak úr, csak egy anekdóta Martin urat követve. Sokszor lengyel katolikus tiszteket kellett fölvenni, mert nem találtak az észak-írországi katolikus közösségben senkit, aki csatlakozott volna a rendőri erőkhöz. Csak egy anekdóta. 200 ilyen tiszt volt, mondja Martin úr. Hát e, azért ennek komolyabb relevanciája van, mint egy anekdóta. Azt szeretném kérni, hogy reflektáljanak a, azon ügyre, hogy egy 20 napig nem adták át a holtestét egy emberi jogi aktivistának, a holtestét a családnak. Ez egy nagyon súlyos probléma, különösen az iszlám hagyományok, temetkezési hagyományok fényében. És úgy tűnik, hogy végül, amikor átadták a holtestet, a koponya össze volt zúzva, nyilvánvalóan ez volt a, a, a haláloka, miközben könygáz mérgezésnek volt a hivatalos magyarázata a haláloknak. Ezt meg is vizsgálták, hiszen elméletek nem halálos fegyverek okoztak állítólag halálos sérüléseket a gáz, a könygáz gránátok kapcsán. Ö, legalábbis a hivatalos jelentés arról szólt, hogy ez lett volna a halál oka. Köszönöm, Hajt úr! Csak hogy tisztázzuk, szerintem nem emberjogi aktivista volt ez a személy, a 20 nap pedig a belügyminiszter tájékoztatás szerint a harmadik napon átadható volt a holtest, ám félreértés adódott, hogy, hogy hol lesz a temetéskezési máshol volt a temetkezési, temetési ünnep, illetve, illetve a, a, a konkrét temetés máshol volt, és ebből a félreértésből adódott a késedelem. Ami a halálokat illeti, folyik vizsgálat ebben az ügyben is. Bármely haláleset Bahreinben sajnálatos, és minden egyes halálesetet kivizsgál a illetékes minisztérium és a bíróság is. Tehát nem hagyjuk magukra a ezeket az ügyeket nem hagyjuk figyelmen kívül. Sajnálatos módon az, aki, az a személy, aki aznap meghalt, 17 éves iskolás fiú volt, aki nem ment iskolába. Köszönöm. Köszönöm, szeretném megköszönni Alcsado doktornak és a vendégdelegációnak, hogy eljött, és megvitatta ezeket a kérdéseket, és köszönöm az afetbeli kollégáknak is a látogatást. Alkohizsi úr egy, azt mondotta, hogy az Európai Unió tapasztalatából szeretnének tanulni. Azt gondolom, a legjobb módja ennek, hogy foglalkozzunk az emberi jogsértésekkel, és vizsgáljuk ki ezeket. Mert ez a legnagyobb kihívás. A törvények általában rendben vannak, a végrehajtásban rejlik a dolog nyitja. Köszönöm szépen. And now uh, I close uh, the session, but let me... És most lezárom ezt az ülést. A kollégáimnak elmondanám, hogy a következő ülésünk március 19-én lesz, és akkor Schulz elnök úr is a körünkben lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!